So, bevor ich mich hier noch vergaloppiere. Rendben, akkor kezdjük el az ülésünket. Először is elfogadjuk a napi rendet, és a 11-es pontot azt elhalasztanánk. Az eljárási szabályzat 70. cikkének bekezdése szerint szavaznánk a tárgyalások eredményéről, amelynek tárgyú az európai gazdasági számlák voltak, és ugye Oana Antonis Korszony az előadó, ezt elhalasztjuk. Elnapoltuk, rendben, és a nyelvi kiosztás teljes, az észt és a máltai nyelv kivételével. Most pedig mindenkinek kérném a figyelmét hétfőn. A vízhez való jog témájában tartunk egy meghallgatást. 15 órától 18 óra 30-ig. Azokon kívül, akik már amúgy is eljöhetnek ide a parlamentbe, 274 látogató regisztráltatta magát már most, ők szeretnének jelen lenni ezen az előadáson, ezen a meghallgatáson, úgyhogy nagyon sok vendégünk lesz, és nagyon örülnék annak, ha a teremben sok képviselő is lenne hétfőn, mindenkit örömmel várunk, szeretettel várunk. Senkit sem tudok kényszeríteni arra, hogy ide jöjjön, de ahogyan már azt elmondtam, nagyon-nagyon örülnék, hogyha sokan lennének a képviselők is a teremben. Van egy tájékoztatás a COP19-ről Varsóban, ez ugye a honlapon elérhető. A dokumentumok alatt ezt letölthetik, megtekinthetik, és a koordinátorok jóvá hagyták, hogy ismét egy delegációt küldünk a következő COP konferenciára, a COP20 konferenciára, amelynek az előkészülete már folyik, és Magnó Pirillo 11 órakor 11 órára meghívott egy látogatócsoportot, és 10-11 óra között Péter Líze is egy látogatócsoporttal érkezik. A következő bejelentésem pedig az lenne, hogy a Health Working Group-pal ma, február 12-én, 12 óra 30-tól az A1-E2 e teremben tartunk egy műhely, egy, egy workshopot. És az utolsó bejelentésem az lenne, hogy különböző háromoldalú egyeztetésekre kerülnek sor. Az elsőre ugye február 10-én került sor, a második trialógust pedig március 6-ára terveztük, és az Alien Species témájában az első trialógusra tegnap 11 órakor került sor, és a saját jelentésem témájában, pedig március 5-én lesz a meghallgatás. Linda McEwen jelentése témájában pedig január 23-án volt az első trialógus, a következő egyeztetésre pedig ma kerül sor. És az ETS, a légi közlekedés témájában, ugye ez egy véget nem érő történet, Péter Líze tudja ezt, az első trialógusra az első trialógust február 18-án rendezzük meg. Ennyi lett volna részemről a közlemény. A következő harmadik napi rendi pontunk pedig a szeptember 25-26-ai, december 16-17-ei és a január 9-ei jegyzőkönyv elfogadása. Ha nincs ellenvetés, akkor ezteket elfogadottnak tekinthetjük. Most pedig Áttérünk a gépjárművek zajszintjével kapcsolatos jelentésre. Az előadó sajnos ma nincs itt, viszont nagyon is illetékes, nagyon kompetens helyettesítése van Maria Janakudakis van itt. Thank you. I am the new... Köszönöm. Én vagyok az új Uszki. Felolvasom azt, amit leírt. Úgyhogy ha grammatika hibák lesznek benne, akkor az nem az én hibám, hanem az övé. Tekintettel a tárgyalások állására. A gépjárművek zajszintjéről szóló jelentés tárgyában egy tervezett ajánlásokkal egyetemben megíródott a második olvasatra, és ezt be kell mutatni jóváhagyásra a szakbizottság előtt. A hivatalos határidő a módosítók benyújtására február 25-e ahogy, mivel a kompromisszum egy nagyon nehéz tárgyalási folyamat végeredménye, azt szeretném ajánlani a szakbizottságnak, hogy fogadjuk el a szöveget úgy, ahogy van. Ennyi volna, köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen a bejelentést. Február 20-án indul a második olvasat a módosítók benyújtásának határozók 12 óra 25-én, és aztán az MV-ben szavazzunk 29-én és áprilisban a plenárison. És nagyon sok minden lesz egyébként akkor a plenárison. No, a tanács álláspontja. Tehát el küldik február 24-ére, a második plenárisra, Ennyi volna a menetrend, meg tovább akkor a napirend. Nem mással, mint azzal a jelentéssel, aminek szerzője Úracs. A kiotói jegyzőkönyv az ENSZ való megállapodás éghajlatváltozás, valamint a dohai módosítás, a kiotói jegyzőkönyv tárgyában és a vonatkozó kötelezettségek. A jelentéstevője szó. Thank you, Chairman. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák! A dohai módosító indítvány értelmében a Kyoto jegyzőkönyv szerint a második időszak 2013-tól kezdődik, illetve 2020-ban végződik. Kötelező kibocsátás csökkentési elkötelezettségekkel. A Doha éghajlatváltozási konferencia ugyanakkor két határozatot is elfogadott az elkötelezettségek szakmai végrehajtását illetően, a kiotói egységek számoltását és kezelését illetően. Ugyanakkor Az EU-ban két jogszabály létezik, a kibocsátás kereskedelmi, illetve a, az erőfeszítések megosztására vonatkozó szakmai kezelési szabályokkal. Ugyanakkor vannak nemzeti, EU-s regisztrációs rendszerek a kibocsátások mérésére és nyilvántartására. Nagyon fontos, hogy a kiutói jegyzőkönyv 2012 utáni végrehajtása szempontjából szakmai végrehajtási szabályok rendelkezzenek, legyenek, lépjenek életbe. Az Európai Unión belül a tagállamokban, illetve hogy a kereskedelmi rendszerek megfeleljenek egymásnak, és az erőfeszítések is. A részletek megtalálhatók a bizottsági javaslatban, és hét, illetve több területre kell, hogy vonatkozzanak. Az egyik az egységek kezelése, a kiotói egységek tranzakciója minden területen, beszerzések, stb az elszámoltatási rendszerek és eljárások, az elsőtől a második elkötelezettségi időszakhoz, és arra vonatkozóan a tartalékok, illetve az új elkötelezettségek vonatkozásában a tartalékok kezelése, ami újdonság, illetve van még egy új terület, A kibocsátási ö, csökkentési egységek ö, kezelése, ez a kiotói rugalmassági mechanizmushoz kapcsolódik, illetve az első nemzetközi ö, jellegű ö, egységkereskedelm. A bizottsági anyag megfelelő részletességgel taglalja, hogy miért van szükség ezekre a szabályokra, úgyhogy nem akarom ezeket megismételni. Several aspects I would like to highlight here. Azonban több dologra szeretnék rámutatni. Az első a következő. Ami a bizonytalanságokat és módosításokat illeti, a tagállamok részéről a bizottság javaslat tartalmazza a mennyiségeket, illetve a határozat, ami a Dohai ö, Egyezmény ratifikálását illeti. Ami a közös mennyiségek módosítását ö, illeti, ez mind az EU ö, mennyiségekre is kihat. Which are fixed. De... Nem a tagállamok által meghatározottakat. A másik dolog az, hogy főleg a nemzetközi szintű elszámolási szabályokat még hivatalosan nem fogadták el. Az ide vonatkozó nemzetközi szabályok, ami az elkötelezettségekre vonatkoznak, lényegében megállapodást tárgyát képezték 2013. novemberében Varsóban. Azonban Hivatalos elfogadásukra valószínűleg 2014. decemberében Limában kerül sor. Ami a hálózat részét illeti, minden érintett úgy nyilatkozott, hogy ez már lezárult, az így a szabályok végrehajtására kerülhet sor. Azonban minden lényegi változást tükröznie kell a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak, amelyekkel felruházzuk a bizottságot. Finish for the first, uh, for the regulation. Ennyit az első rendeletről, azzal a következtetéssel, hogy a javasolt módosító indítványok vonatkozásában, ami a mechanizmusát illeti, és beszámolót a az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáról az EU-ban, konkrét, koherens szabályok létrehozására van szükség, hogy a kihotó jegyzőkönyvet megfelelően sikerüljön végrehajtani. Ennyit az első részről, az első jelentésről. I would propose to have discussion and after that to go to the... Javaslom, hogy most térjünk át a vitára, és utána jön a következő rész. Perhaps, lehet... lehet, hogy az ötös és a hatos napirendi pontokat együtt vitatnánk meg, és együtt tartanánk ezekről később a vitát, ha lehetséges. Ezt jelezték most itt nekem. Okay, I'll continue with the second one. Akkor folytatom a másodikkal. A dohai módosítás az elfogadás tárgya lehet a kiotói aláíró felek részéről is. Csak akkor lép életbe, hogyha az egyezmény letétbe helyezésre került, és háromnegyede a feleknek aláírt. Ez azt jelenti, hogy arra van szükség, hogy ratifikálják a dohai módosítást a tagállamok, részéről, és az időben megtörténjen. Az a javaslat, mely a tanácsi rendeletről szólna, lenne az, lesz az alapja a dohai módosítások lezárásának az Európai Unió részéről, és ez meghatározza azokat a feltételeket, amelyek révén teljesülnek azok a vállalások, amelyeket az EU és a tagállamok vállaltak. Szeret, még több pontot hangsúlyozni ebben a tanácsi rendelettervezetben. Emlékeztetnék először is arra, hogy az éghalat és, csomag, éghalat és energetika csomag alapján, amelyet 2009-ben fogadtunk el, és különösen a kibocsátás kereskedelemi rendszer alapján az Európai Unió és annak tagállamai már most végrehajtják a 20%-os 2020-ig terjedő 20%-os kibocsátás csökkentési cél. A tagállamok céljai, illetve kötelezettségvállalásai e kétszer kilentes csomag alapján nem változtak. És nem változtatja ezeket a kiotói egyezmény ratifikálása sem. a kibocsátási szintek allokációi az egyes tagállamokra vonatkozóan, ahogy már leszögeztem, benne van a tanácsi határozatban, ennek az egyes melléketeként szereplő első táblázat tartalmazza ezeket, és a bizottsági javaslat nem határoz meg abszolút számszerű adatot az euró vonatkozó lebontásban. Mert ezt úgy kell kiszámolni, mint a az EU tagállamok és Írország, tagállamok általi kibocsátás összege, illetve a allokáció különbsége. Tehát az a bizonytalanság, amely a közös allokációból származó kockázat nem a tagállamok, hanem az EU összességéből adódik. A kockázat abból adódik, hogy a közös allokáció csak azon jelentés határozza majd meg, amely a közös leosztás kalkulációjának a mikéntjéről szól majd. Ez a jelentés pedig potenciális kiigazítások tárgya lehet a jelentés, ez ENSZ szakértői csapat által való felülvizsgálata után. Mégis úgy gondolom, hogy az ETS rendszer, amely, amely compliance eljárás tárgya elég rugalmas mechanizmus ahhoz, hogy működjön, és az első időszakra vonatkozó felesleg mennyiség biztosíthatja azt, hogy az EU részéről rendkívül kicsi az esélye annak, hogy nem felel majd meg e compliance feltételeknek a második időszakban a, a egyezmény alapján. A másik dolog a harmadik országok részvétele a harmadik országok részvétele az EU kereskedelmi rendszerében. It's not a member state of EU, but it does participate in the EU emission trading. Also it intends... Izland részvétele is előirányzat. Mondja. Tehát részt vehet Izland is ebben a rendszerben, annak ellenére, hogy nem tagállam az EU-ban. Itt egy új megállapodás született az EU tagállamok és Izland között. Más harmadik országok részvétele az ETS rendszerben, a, amelyek nem részei a Joint Fulfillment egyezménynek, nem képezi tárgyát ennek a körnek, amelynek tagjai az EU, annak tagállamai és Izland. Az utolsó dolog, amelyre szeretnék rá utalni, az az, hogy az Európai Bizottság javaslata nem tartalmaz konkrét rendelkezéseket a kiotói jegyzőkönyv technikai, szakmai végrehajtását illetően. Ebben a tekintetben a ratifikációs döntés feltételezi, hogy azok a megállapodások, amelyeket 2012. decemberében kötöttek Dohában, alkalmazásra kerülnek megfelelőképpen a felek részéről. Az is nyilvánvaló, hogy a szükséges technikai szabályokat ki kell, létre kell hozni, de ki kell igazítani az eu a tagállamok részéről. A javasolt ratifikációs folyamat arra a feltételezése alapul, hogy minden tagállam a közös végrehajtási megállapodás alapján felelős a saját jogosultsági szintjeinek megállapítására és végrehajtására a kiótói tranzakciós rendszer alapján, beleértve a nemzeti regisztrációs rendszerét az adott tagállamnak. A nemzetközi kreditek átadása annak érdekében, hogy megfelelés biztosítsanak, az EU felelősségébe tartoznak a kiótói regisztrációs rendszer alapján. a kiöltői jegyzőkönyvben tartalmazott úgynevezett ambíciós ambici, cél rendszer alapján minden tagállam ö, saját maga igazíthatja ki ambíció, úgymond ambíció szintjét, vagy célszintjét, és ebből, az ebből származó változások a közös végrehajtási vagy vállalási egyezményben közös jóváhagyással kell, hogy megszülessenek. A bizottság javaslata nem határozza meg azt az eljárásrendet, mely alapján a formális módosítás eszközölhető. Erről tehát dönteni kell, akkor hozzá, amikor ilyen eset adódik. Végül pedig úgy gondolom, hogy a a dohai módosítások lezárására vonatkozó döntési javaslat, illetve a vállalások közös végrehajtásra vonatkozó döntés az Európai Unió részéről erőteljes jelzést küld majd az EU vezető szerepét és vállalásait aláhúzva az éghalatváltozás elleni harc nemzetközi szinten való kezelésére, illetve vitelére vonatkozóan. Azt javaslom tehát, hogy támogassuk, adjunk zöld jelzést a bizottsági javaslatra, amelynek tárgya a tanácsi rendelet. Köszönöm szépen, akkor most az ányék előadók következnek. Elsőként Buzz Eichhout. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Urucsev úrnak is szeretném megköszönni a munkáját és a részletes magyarázatokat. Nagyon nagyra értékeljük azt, hogy hogyan viszi ezt a témát, és elmondanám, hogy véleményünk szerint is szükséges volna, hogy minél hamarabb elfogadjuk ezen dossziékat. Ez kulcsfontosságú számunkra is, éppen ezért nagyra értékeljük azt a munkamódszert, amelyet eddig alkalmazott, úgyhogy köszönjük. Azt gondolom, hogy két megjegyzésem volna a két dossziéval kapcsolatban. Az egyik kérdésem az előadónak szól, a másik inkább a bizottságnak. Ami az előadót illeti, úgy gondolom, hogy tartalm, a tartalomban messze menőleg egyetértünk, de például az ötös módosításban többé-kevésbé egy olyan megállapodást köt, határoz meg, amely gyakorlatilag az EU álláspontja lenne. Ugyanakkor nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ennek itt ebben a jogszabályban van a helyem, hiszen formálisan nemzetközi szinten ez még nem került elfogadásra, ezt Limában kellene megtenni, viszont ha már itt rögzítjük, az többé-kevésbé egy kemény kijelentés azon országok irányába, amelyek számára problémás ez a megközelítés. És hogyan azt már elmondtam, tartalmilag, a tartalomban egyetértünk, de nem gondolom, hogy ennek itt ebben az európai jogszabályban volna helye, mert meggyőződésem, hogy végül ez lesz ugyan a folyamat eredménye, de nem a jogszabályban van a helye ezért azt javasolnám, hogy az ötös módosító indítványt korrigáljuk. A bizottsághoz is volna egy kérdésem, hiszen itt ugye a kiotói jegyzőkönyv második időszakáról beszélünk. A feleket arra kérik, hogy felülvizsgálják a célkitűzéseiket, és 2020-ra való tekintettel ezek nagyra törőbbek legyenek. Az EU szempontjából ez könnyű, hiszen mi már lassan elértük a 20%-os célt, hogyha megnézzük a költséghatékonysági célkitűzést, ugye 2013 vonatkozásában, itt ugye mínusz 25 százalékot jelent ez 2013 és 20 összefüggésében. Tehát azt szeretném tudni a bizottságtól, hogy hogyan kerül sor a végrehajtásra. Kell -e felülvizsgálnunk majd a tanácsi határozatot, felül kell -e vizsgálnunk ezen kérdéseket, erre vonatkozóan szeretnék némi pontosítást, hogy nem rögzítünk itt mindent, mert számunkra nagyon fontos, hogy az Európai Unió nagyra törőbb éghajlatváltozási tervel rendelkezzen 2020-ra nézve, már pedig ebben a dossziéban többé kevésbé rögzítjük a részleteket. Egyébként támogatom ezt az anyagot, hiszen a fontos az, hogy minél hamarabb elfogadásra kerüljenek, és nagyra értékeljük az előadó eddig végzett munkáját. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Most pedig Kiton következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék az előadó munkájához. Nagyon helyes ez az út, amelyen elindult, és ahogyan más kollégák is mondták már, ugye az előttem szóló kollega, fontos, hogy minél hamarabb elfogadjuk ezt a jelentést, és hogy folytatódhasson a ratifikációs folyamat. A tanácstól is azt várjuk, hogy gyorsítsa fel ezt a folyamatot, mert az eddig információk értelmében a tanács júniusban, vagy még annál is később készül döntést hozni ebben a két ügyben, már pedig ez nem megfelelő. Ha a Párizs, a Párizs COP konferencia irányába felelősségteljesen akarunk eljárni, akkor valóban eredményeket kell felmutatnunk minél hamarabb. Ezért fel kell gyorsítanunk ezt a folyamatot. És ez kulcsfontosságú lesz, hiszen emlékeztetném a kollégákat arra, hogy ez a legfontosabb eszköz, amit a fejlődő országok kezébe adunk. Az ő elvárásuk az volt, hogy biztosítsuk a finanszírozást, és ugye a Kyoto 2-t. A Kyoto 2 témájában elvégeztük, amit elvártak tőlünk, de igazából a tagállamok még nem tették meg, amit elvárnak tőlük. Úgyhogy a ratifikáció, a Kyoto 2 ratifikációja nagyon fontos, és ez sürgős is. Előterjesztünk majd módosító indítványokat, amelyek nem magát a megállapodást fogják érinteni, hanem a preambulum bekezdéseket és a végrehajtást, hiszen ez komoly kihívásokat jelent majd. Köszönöm Kriton, Martin Kellenen. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én is, mint a jelentéstevő. Érte, én nem osztom az ő nézeteit, mi szerint az EU a gyors ratifikáció révén erős jelzést küldene az EU vezető és a tagállamok vezető szerepéről a klímaváltozás elleni harcban. Ezzel nem értek egyet. Jól tudjuk a számadatokat, Izland dal vagy anélkül kb. 11%-át adjuk a globális kibocsátásoknak, és ez az arány csökken a jövőben, mint jól tudjuk. Azt is tudjuk, hogy a második vállalási időszakban a kiótói egyezmény alapján, tekintetve arra, hogy több állam kilépett az első időszaktól, és több állam nem tett vállalást, csak 14-15%-át fedjük le a globális kibocsátásoknak. Ez nem jelenti azt, hogy nem, ne volna szüksége a folyamatra, de ez azért nem feltétlenül helyt álló. Az EU és tagállamai vállalták, hogy csökkentik kibocsátásokat nemzetközi rendszer alapján, és úgy gondolom, ennek megfelelően kell lépnünk, garantálva az, hogy konzisztensek a jogszabályaink, és megengedik közös megállapodás végrehajtását lehetővé teszik, ezért meg egy, egyetértek azzal, hogy fontos a ratifikációk egyszer, egy, egy időben való elhelyezésének követelménye, ám a Libában az évvégén folytatandó tárgyalások alapján lehet, hogy majd bizonyos aggályok felmerülnek. Bár belátom, hogy a bizottságnak rugalmasan kell reagálnia, fennáll a veszély annak, hogy túl széles körülön él a bizottság hatásköreivel, és a jelentéstevő és a bizottság delegált jogszabályokra való alkalmazása aggályokat okozhat. Ha megfelelően alkalmazzák ezeket, az ugyan rendben van, de egyes témák ebben a anyagban politikai jellegűek, és nem alkalmasak a delegált jog, jogi aktusok alkalmazására. A nem lényegi elemek esetében hatáskörök mehetnek át a bizottság kezébe, ezért kell megvizsgálni ezen anyag mindenféle kihatását. Egyik példája lehet ennek a második módosító, ahol a jelentéstevő azt javasolja, hogy bármely ö, engedély ö, felesleg esetén, vagy deficit esetén delegált jogi aktusokra lehetne alkalmazni. Ennek bizony tag, tagállamokra vonatkozó politikai hatásai lehetnek, és ezért módosítókat terjesztünk be, hogy ezeket a tagályokat kezelni tudjuk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Martin Kellenen szavait, most pedig a bizottságé a szó. Bas Eichhout kérdést fogalmazott, meg kérem reflektáljanak erre. Parancsoljon. Thank you. Uh, good morning. Um... Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. Nos, először is, ami a kérdést illeti, amelyet Eichhout úr fogalmazott meg. Ahogyan az előadó is bevezetőben utalt erre, új eljárást hozunk létre, az úgynevezett Emission Mechanism címűt, amely könnyebben teszi lehetővé a tagállamok számára az eljárást, nem kell hivatalosan ratifikálni semmit. Ahogy az előadó szintén említette, el kell döntenünk azt, hogy pontosan hogyan fogjuk ezt a folyamatot végrehajtani az Európai Unió belül, ha majd megszületik erről a döntés. Ennek az az oka, hogy több módja van ennek. Azt hiszem, elsősorban, amire ismételten utalt az előadó, hogy a tagállamok külön-külön növeljék a, a kiotói egységekre vonatkozó elképzeléseket. Itt nincs szükség különösebb célváltoztatásra a kiotói jegyzőkönyv értelmében. Ha viszont a változtatás oldalát nézzük ennek az eljárásnak az EU-n belül, illetve a tagállamok részéről, ami a bizottságot illeti, az a véleményünk, hogy a döntést az EU jogalkotók részéről valamilyen jogszabály létrehozásának kell megelőznie. Tehát társjogalkotói eljárás keretén belül a tanács és a parlament részéről. Ha például a célok megerősítéséről van szó, illetve a különböző erőfeszítések megerősítéséről, akkor jogalkotói eljárásra, jogi aktusra van szükség a második lépés az EU jogalkotás keretén belül, hogy hogyan értesítjük erről az ENSZ. Nos, van egy olyan eljárási lehetőség, amelyre, amelyhez nincs szükség ratifikációra. Megint a kérdés az, hogy hogyan tovább. A bizottság az első elemzések alapján arra a megállapításra jutott, hogy a szerződés módosításához való hozzájárulásra van először is szükség a 218-as cikk 7. bekezdése értelmében. Ennek hivatalos jogalkotói aktus formáját kell ölteni a tanács, illetve a parlament részéről, hogy hogyan dönt az Európai Unió ezen a téren, ha úgy dönt. Köszönöm. Köszönöm, és zárásképpen az előadót hallgatjuk meg. Szeretném megköszönni a kollégáknak a támogatásukat és a virálatokat is. Ami az ötös módosítót illeti, Bász Eichhut tért ki erre. Nekem is vannak két egyeim ezzel kapcsolatosan, úgyhogy bizonyos kiigazításokra lesz lehetőség. Ami pedig a menetrendet, az elfogadás menetrendjét, illetve a tárgyalásokat illeti, valamint a tanácsban elvégzendő munkát, a ratifikációs folyamatot. Nos, valóban a menetrend egy fontos kérdés, úgyhogy megpróbáljuk majd valamilyen módon felgyorsítani ezt a folyamatot a tanácson belül. Ennyi lenne, köszönöm szépen. A módosítók előterjesztésének határideje az 5-ös és a 6-os pont kapcsán azonos. Február 17, déli 12 óra a határidő. A szakbizottságban mindkét napi rendi pontról március 6-án fogunk szavazni, majd áprilisban kerül a két dosszié a plenárisra. Köszönöm szépen a kollégáknak a vitát, és most folytatjuk az alkoholra vonatkozó uniós stratégiával. Romana Jordán az illetékes. Parancsoljon. Vála lépa. Köszönöm a szót. Mi bíjú téma, s katero eh, sem se... Az alkohol korábban részletesen nem foglalkoztam, de azt gondolom, hogy azért nagyon fontos terület ez. Nagyon örülök, hogy eh, része lehettem annak a csapatnak, ami az állásfoglalást megfogalmazta, és a javaslatot a bizottság elé terjesztette. Meg kell mondanom, hogy tényleg meglepett, amikor elolvastam, hogy Európa az a régió, ahol az állampolgárok a legtöbb alkoholt fogyasztják a világon. Ez önmagában még nem volna döbbenetes, de hogyha elolvassuk az, azokat az adatokat, amelyeket a WTO ö, bocsátott rendelkezésre, egyértelművé válik, hogy az alkohol fogyasztása a hú által, ö, az egészségügyi világszervezet által közel közelebb bocsátott adatok értelmében nem csak európai stratégiáért kiállt ez. Már hat éve folyik ez, és a bizottság értelmében a stratégiának bizonyos eredményei is mutatkoznak. Azonban most már lejárt a stratégiai határideje, nincs akcióprogramunk, hogyan tovább? Meg kell mondanom, hogy én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy a stratégia határideje lejárt, támogatnunk kell a bizottságot abban, hogy egy akciótervet hozzon létre, mégpedig minél előbb. Legkésőbb szeptemberig. Szerintem annak is eljött az ideje, hogy a bizottságot felkérjük arra, hogy új stratégiát dolgozzon ki. Ugyanis az európai társadalmakban jelentős változások következtek be, a válság következtében az emberek másképp állnak az alkohol fogyasztásához is. Egyre többet isznak, mert úgy látják, nincs más kiút. Ez leginkább a fiatalokra jellemző, akik ugye a legkiszolgáltatottabb csoport, amikor az alkoholfogyasztásról beszélünk. Ez további oka annak, hogy úgy gondolom, hogy ez az új stratégia rendkívül fontos, és minél előbb szükségünk van rá, hogy korlátozzuk az alkoholfogyasztás hatásait. Azonban szerintem magára a problémára kellene koncentrálnunk. Nem bürokratikus eljárásokat kell létrehoznunk, ellenkezőleg. Valahogy meg kellene akadályoznunk azt, hogy túlzott alkoholfogyasztást tapasztaljunk az emberek részéről, és főleg a fiatalokra kellene koncentrálnunk, nem új administratív terheket kellene rónunk például a tagállamok vállára. Azt is meg kell őszintén mondanom, hogy kétlem, hogy a további címkézésnek bármilyen pozitív következménye lehetne, ami az alkoholt illeti. Ugyanis, ha most valamilyen alkoholt vásárolunk, láthatjuk, hogy a címke tartalmazza azt is, hogy milyen alkoholtartalma ez az adott ital. Úgyhogy azt gondolom, hogy a további információ a címkéken nem igazán ö, fogja eltántorítani az embereket attól, hogy alkoholt vásároljanak. Persze szívesen veszem a kollégák véleményét, és nyitott vagyok a vitára is ebben a témában. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy az európai szintű, leghatásosabb intézkedéseknek az alkoholfogyasztás következményeire kellene koncentrálniuk. Ugyanis a fiatalok nincsenek ennek tudatában. Nem tudják, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogyha rendszeresen alkoholt fogyasztanak. Ezen kívül meg kell erősítenünk eh, EU szintű adatbázisainkat, ugyanis erőteljes adatbázisra van szükség, amit rendszeresen elemeznénk. Ezen adatok alapján aztán megoszthatjuk egymás között a legjobb gyakorlatot is. Az alkoholfogyasztás egy adott tagállam nemzeti kultúrájától is függ. Úgyhogy figyelembe kell venni például a szubszidiaritás elvét is természetesen. Ugyanakkor elvárható a tagállamoktól az is, hogy ők is megtegyenek minden tőlük telhetőt az Európai Uniónak azért a tagállamokra bizonyos nyomást kell gyakorolnia, hogy a terveket teljesítsék. Parancsol. Következő hozzászóló Chris Davis. Köszönöm, elnök úr. Árnyék előadó vagyok a frakciónk részéről, amely támogatja ezt a ö, javaslatot. Rebecca Taylor a felelős, de nincs itt. helyettem mondom, hogy az alkoholkárosodás milliókat európai állampolgárt és családtagot érint, ezért támogatja a kolléganőm az új tervet, amely támogatja a rövid távon a tagállamok törekvéseit, és hosszú távú perspektívákat is tartalmaz azon intézkedésekről, amelyeket európai szinten lehet meghozni e költséges és veszélyes addikció elleni fellépésben. És arra is rámutatott, hogy bár a bizottság minden stakeholder véleményét figyelembe kell vegye, és az alkohol iparág véleményét is ezen belül, ám nyilvánvalóan az ipar a, érdeke a profit termelés, és ez határozza meg a témára vonatkozó gondolatait, ezért a nyolcas pont rendkívül fontos ebben az állásfoglásban. Magam is hozzáfűznék egy-két dolgot. A Google-on vizsgálódtam, még folyt a vita, és hányan haltak meg az alkoholtörvésben a WHO szerint két és fél millió ember hal meg évente. A 250 ezer fiatal évente az alkohol áldozata világszerte, és a számadatok tovább beszélnek. Évente 75 ezer amerikai hal meg, és 30 évvel csökken sok ember várható életkora. Nagy-Britanniában 7000 ember hal meg évente túl korán, vagy azonnal. A, a, a, ilyen szombatesti nagyivászatok következtében. Ugyanakkor az alkohol bárhol megvásárolható, éjjel-nappal szinte nagyon sok tagállamban, például Írországban, miközben a, a cannabis birtoklása, amelyet nem öl meg senkit, soha nem ölt még meg a, a, a bolygó történetében, akár öt évig börtön, öt éves börtönbüntetéssel sújtható. Meglehetősen különös ellentét ez. Tehát amit Jordan asszony mondott, az is igaz. A nemzeti ö, hagyományok nagyban különböznek. Például Svédország és Hollandia különbsége a kannabiszfogyasztásban drámai különbséget mutat. Ezek hagyományok és különféle szakpolitikáknak betudható különbségek. Úgyhogy én támogatom egyrészt az alkohol stratégia vizsgálatát, bár nyilvánvalóan szubszidiatás elvébe tartozik, a tagállami kormányok hatáskörébe esik, az Európai Uniónak bizony elég korlátozott itt a szerepe. Köszönöm. Köszönöm. Glenis, elnézést kérek a késésért. Nagyon örülök annak, hogy eh, időt szakítottunk erre a vitára, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az alkoholiz, kapcsolatos probléma milyen súlyos az EU-ban. Magas, itt a legmagasabb az alkoholfogyasztás mértéke az egész világon, és ez eh, számos eh, társadalmi problémát és egészségügyi problémát is okoz. És van egy valami, ami azt hiszem egyre egyértelműbb, az az alkohol és a rák közti összefüggés. Kb. 7 típusú rák megbetegedés van, mint például a mellrák, amelynek van összefüggése az alkohollal. Az Egyesült Királyságban kb. 3100 mellrákos megbetegedés van, amely összefüggésbe hozható az alkoholfogyasztással, ami nagyon sok. Ez persze csak egy része, hogy ott vannak még a máj megbetegedések, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a mentális megbetegedések, betegségek, és persze ott van az ittas alkoholfogyat, autóvezetés is, és az ezzel kapcsolatos problémák. Úgyhogy valóban nagyon fontos, hogy nemzeti szinten és európai szinten is lépéseket tegyünk. De mi az, amit valóban tehetünk? Először is a bizottság fontos, hogy minél hamarabb felülvizsgálja az alkohol stratégiát, a tagállamokban pedig egy platformra szükség, van szükség, hogy megvitassák az ezzel kapcsolatos problémákat. És ott van például a a legalacsonyabb ár, a minimális ár, ezzel kapcsolatos kérdéseket is meg kell vitatni. És meg kell néznünk azt, hogy hogyan címkézzük az alkoholtartalmú termékeket. Lehet, hogy sokan nem értenek egyet velem, de legalábbis a kalóriatartalmat fel kellene tüntetni az alkoholos termékeken, hiszen az alkoholfogyasztás és az elhízás közti összefüggés is nagyon komoly. Az emberek sokszor az alkoholfogyasztása során nincsenek is tisztában ezzel. Úgyhogy erre vonatkozóan előterjesztek majd módosító indítványokat. Örülök azonban annak, hogy az alapvető pontokban egyetértés alakult ki már most a frakciók között, és számítok valóban az együttműködésre, mert ez egy nagyon lényeges kérdés. Köszönöm. Szerintem is nagyon jó, hogy ezt a vitát lefolytatjuk, bár átfogó stratégiát is szeretnék látni a bizottság részéről, amelyet aztán a végrehajtási terv követ, nem annyira az önszabályozást, mert az eddigi eredmények nem azt mutatják, hogy ez olyan messze menő, mint amit szerettünk volna. Ha már olyan sok éve folyik ez, akkor miért nincs megfelelő politika is ebben a témában? Azt is szeretném látni, hogy a cél tulajdonképpen az alkohol felhasználásának általános csökkentése ne csak negatív hatását próbáljuk minimálisra csökkenteni egy bizonyos célcsoportban, mint például a fiatalok, illetve a terhes nők, vagy a fiatal alkoholisták között. negatív hatása van ennek az egész lakosság számára is. És ahogy Krisz utalt erre, aki azzal érvelhet, hogy a cannabis szívása és a tüdőrák között egyértelmű a közvetlen kapcsolat, de hát erről máskor is beszélhetünk. Nem csak egészségügyi, hanem gazdasági hatása is van a, az alkoholfogyasztásnak. És nekem, mint zöldnek, az a véleményem, hogy az egy liter tiszta alkohol fogyasztása 800 svéd korona, vagyis 90 euró a költsége a társadalom számára. Akkor ennek általában adóvonzatának is kell lennie. Persze ez szélsőségesnek tűnik, de furcsa, hogy a bizottság a túr alacsony sör adók miatt a borhoz képest a bíróság elé kell állnia, és itt meg nem. Ezek az értékek már elég régóta ilyenek, és ugye 2007-re utal a tanács. Úgyhogy az Európai Unió minimális adót kellett volna, hogy megállapítson az alkoholra. Ha már ezt nem tette, akkor a véleményem szerint legalább ugyanazt a logikát kellett volna követnie, ahogyan ezt a bíróság tette az internet import esetében, amikor úgy döntött, hogy egészségügyi okoknál fogva egy országnak joga kell, hogy legyen fogyasztási adót bevezetnie a célországban. Tehát, hogyha valamilyen alkoholt az interneten keresztül importálnak, akkor a bíróság úgy döntött, hogy nagyon helyes, hogy jövedéki adó szempontjából különbség legyen a származás és a célország között. Amikor az ember saját maga hozát a határon például alkoholt, és hogyha egy 30 kor a Németországból érkező buszokat megnézzük, 200 kg maximális különböző ö, alkohollal vannak felszerelve az emberek. Ez két éves normális ö, fogyasztásnak ö, felel meg. A, a sör azonban ennyi ideig nem áll el, úgy, hogy ezt nyilván eladják, és végül a fiatalok kezébe kerül. Azt hiszem, hogy abszurdum, hiszen a ha az ember turista és érdekes dolgot talál, amit otthon nem talál, jó, viheti. De ott van a svéd sör ebből a szempontból. De miért kellene Németországba menni sört vásárolni a svédeknek? Egyáltalán semmi értelme. Ennek semmi köze szabad piachoz. Csak az egészségügyi politika alapú ö, jövedéki adó elkerülés a célja az egésznek. Nem szabad ilyen szélsőségekbe esnünk, amikor az egyetlen egy cél az, hogy ne kelljen adózni. És az összes pénzügyi vonzata is. Végül is megpróbálunk itt most lecsapni az adó elkerülőkre, de az alkoholpolitika terén nem teszünk semmit. Úgyhogy szerintem el kellene ezen gondolkodni. Mert semmi értelme annak, hogy az emberek kamionnyi alkoholt szállítanak két ország között, csak azért, hogy a jövedéki adót elkerüljék. Nem is csak akkor, amikor német alkoholt vásárolnak, ugyanez a helyzet a svéddel is. Nagyon örülök, hogy eredményes és gyümölcsöző volt a tárgyalás, én támogattam ezt. A másik dolog, a reklámok. Volt egy irányelv a határok nélküli televízióról. Arról volt szó, hogy csak este szabad majd ö, reklámozni ö, az alkoholt. Franciaországban, Svédországban szigorok a szabályok. De az Egyesült Királyságban ö, székelő cégek ö, Skandinéviában ö, sugároznak, nincs Egyesült Királyságból való nézőjük, na de miért? A svéd kormány megint csak fordulhat az Egyesült Királysághoz panaszsal, és aztán megoldják a problémát, de megint csak semmi értelme ennek, mert van egy olyan esetünk, ami már két éve a bíróság előtt van, és sem nem történik. Le kellene egyszerűsíteni ezt az eljárást, mert azzal a logikával kellene érni, hogyha műsort közvetít valaki közvetlenül egy országba, akkor az adott ország nézőire vonatkozó szabályok szerint kellene eljárni. Persze, ha határmenti országról van szó, és ugye átmegy az adás a másik országba, nem erről van szó. Itt most arról van szó, hogyha szinte csak egy adott országot célzunk meg. De megint alása ez is az alkoholpolitikát. Nem lehet talán megállapodni minimális adószintekben, vagy politikákban az alkoholra vonatkozóan, de abban viszont igen, hogy ne ássák alá egymás munkáját, ami az alkohol káros hatásait élt. És higgyék el nekem, Svédország az 1700-as években az egyik legszegényebb ország volt, drákói szabályokat hoztunk akkor, fél üveg vodkát ittak az emberek akkoriban, csak azért, hogy egyszerűen elfedkezzenek arról, hogy milyen nyomorúságos az életük. Aztán sokkal jobb lett az életünk, mert átvettük ezeket a szabályokat mástól. Most miért kellene másképp eljárnunk? Ez az alkohol jellegű probléma nem ö, mai jellegű, már régi. Ma már nagyon sok országban a fiatalok isznak rengeteget, de nem ismerik ezt el. Azt elismerik, hogy a terhes nőknek nem szabad inni. Azonban az alkoholfogyasztás szinte minden a élet része és problematikája. Ugyanazt az elvet kellene követni, mint a ö, szennyező fizet elv esetében. hányan tudják azt, hogyha az ember bort, isz, akkor sokkal, bort iszik, akkor sokkal több kalóriát fogyaszt, mint mondjuk valamilyen üdítőitalt. De ennek milyen hatása lesz? Ugye ott van a, a rákos megbetegedések előfordulása, és meg még egy csomó más egészségügyi problémát. Sok mindent lehetne még mondani, de köszönöm, itt most abba vagyok. A kedvenc kollégák hosszan beszélnek. Elnézést. Janek Udákis asszony ez szó. Köszönöm. Én egy kicsit rövidebbre fogom, mint a svéd képviselő. Lehet, hogy nemzeti alapon közelíti meg a témát. A tagállamok, az egészségügy, a civil szervezetek mind-mind megfogalmaznak célokat az átfogó stratégiában, és üdvözlendő, hogy létrejött az állásfoglalás az összes politikai párt támogatásával. Nincs kétség a felől, hogy egészségügyi kihatásai vannak az alkoholnak, problémákat okoz, és milyen veszélyeket hordoz magában. Nem csak azokra már, akik isznak, akik túl sokat isznak, hanem másokra is hatással lehet ez. Például az ittos vezetés tekintetében. Az EU stratégia célja az, hogy segítse a tagállami kormányokat azon törekvéseikben, miszerint az alkohol a károkat csökkentsék, csökkentik. Legyünk világosak ebben, hogy az EU maga nem tehet semmit, csak segítheti a nemzeti stratégiák létrehozását és végrehajtását. Tudom, hogy a zöldek némileg aggódnak azon hatás miatt, amelyet az Európai Alkohol Egészségügyi Fórum okozhat, ám szerintem épp ellenkező helyzet. Le, jobb, hogyha kapcsolatba lépünk velük ezzel a fórummal, és magunkkal húzzuk őket ezen az úton, mint sem, ha megpróbálunk kizárni őket e folyamatból. Ezért örülök, hogy együttműködnek velünk, lehet, hogy kicsit kreatívabbak, hogy erősebb, teljesebb jelentést írnak majd. Vannak fenntartásaim az összes tagállamat lefedő terv tekintetében. Szerintem ez az szakpolitika a tagállamok kompetenci hatásköre, például az engedélyezés, engedélykiadás. A minimum ár megszabása sem van a helyén való, nem lehet mindenkire ugyanazt a méretet ráhúzni. Ám egész évben az állásfoglalás támogatása érdemes. Meg kell nézzük, milyen módosítók alapján lehet majd javítani, erőteljesebbé tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Andersen asszony. Köszönöm. Üdvözlöm az állásfoglalási indítványt az EU alkoholstratégiája tárgyában, és különösen örülök annak, hogy felszólítjuk azt, hogy erősítsük azokat az intézkedéseket, amelyek a tudatosítást erősítik az ifjú, a fiatalkorúak alkoholfogyasztása tekintetben hazámban, Írországban egy ivási hullám érzékelhető a Facebookon, meg a szociális médiakon, nem tudom, hallottak erről. nek Nominate a neve, arról van szó, hogy a Facebookon rövid alatt hatalmas mennyiségű alkoholfogyasztásában versenyeznek, illetve a, a barátokat felhívják arra, hogy hajtsák végre ezt az ivásversenyt, egymást szorítják rá a, a fiatalok erre. Viszki, koktél, bor, sör, koktélok fogyasztása, egész palackokat vedelnek meg egy perc alatt, rövid idő alatt. Írország szert és Nagy-Britanniában folyik ez a Facebookon és más szociális médiákon ez a verseny. Két fiatal fi, fiú halt meg Írországban nem régiben, eredtentő mennyiségű alkoholfogyasztása miatt. Tenni kell valamit. A binge drinking, a, a vödörivás jelensége ellen, amely egyre terjed hazámban és máshol is. Belfastban múlt héten 60 fiatalt kellett detoxikálóban kezelni, vagy, vagy mentőkben túlzott alkoholfogyasztás miatt. Úgyhogy ez csak felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire sürgető. Írország, csak Írországban 100, havonta 160 ember hal meg alkohol fogyasztásban. Minden adófizető Írországban 3380 eurójába kerül minden adófizetőnek évente az alkohol okozta kár. Ideje felébredni a kormányoknak, komolyan elgondolkozni felől, hogy módosítsuk az alkollal kapcsolatos gondolkodásunkat, állásfoglalásunkat, ezért támogatom ezt az állásfoglást és azon intézkedéseket, amelyeket tartalmaz. Köszönöm. Wenn wir das Telefonat stören, igen. Ha a telefonhívás, ha zavar, akkor kérem ezt eh, jelezze. Most eh, Bosszá úr következik. Kolegice i <laughs> here I am. Itt vagyok. Igen, szerettem volna néhány dolgot elmondani, például szeretném jelezni, hogy mennyire elégedett vagyok, amiért ezzel a témával foglalkozunk ma. Ez egy nagyon lényeges téma, ugyanis a túlzott alkoholt fogyasztás egy fontos, súlyos egészségügyi probléma és társadalmi probléma, és nem csak az EU-ban, hanem világszerte. Számos adatot ismerünk, vannak olyan adatok is persze, amelyek némileg háttérben vannak, mint például az, hogy az emberi máj háromszor jobban metabolizálja az alkoholt, ezért a nők könnyebben lesznek alkoholisták, mint a férfiak. Tehát a nemek közti egyenlőség azt hiszem, hogy a nők számára itt eleve egy elveszett csata. És még valami. Vannak olyan dolgok, amelyeket jobban ki kell domborítanunk. Például a gazdagabb társadalmak a gazdagabb társadalmakban gyakran azt tapasztaljuk, hogy az alkoholfogyasztás sokkal inkább jelen van, ugyanakkor a szegényebb társadalmak azok, ahol magasabb árat fizetnek ezért, már pedig ezen társadalmi különbségeket fel kell számolnunk. Azt gondolom, hogy az egészségügyi rendszerek képezik azt a központot, amely megszüntetheti a túlzott alkoholfogyasztást, ugyanakkor az alkoholfogyasztás elleni küzdelem mást is feltételez. Ugye ne felejtjük az igazságügyi rendszer, az oktatási rendszer, a társadalombiztosítás, az adózás, a kereskedelem, a foglalkoztatás, a mezőgazdaság, mind-mind összefüggnek ezzel. Voltak kollégák, akik azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja felül azon határozatát, melynek lényege nem frissíteni az alkohol stratégiát, és eh, egyetértek ezzel. Először is fogok terjeszteni néhány módosító indítványt, ami által ezt az eszközt javíthatjuk. Nagyon fontosnak tartom, hogy bizonyos változások láthatóvá váljanak, hiszen említettük, hogy 2006-ból származik még a válság előtti eh, időből az előző dokumentum. Azóta ugye nagyon eh, nagy volt a politikai nyomás is, és az alkoholfogyasztás mértéke is növekedett, ennek pedig lesznek negatív visszhangjai. Elnök, köszönöm. Szeretnék jelezni, hogy egyetértek mindazokkal, akik azt hangsúlyozták, hogy a túlzott alkoholfogyasztásnak drámai következményei vannak. Például azért, mert emberi életeket tesz tönkre, családokat tesz tönkre, aztán ott van ugye az ittas autóvezetés is, ezt a kollégák már említették. Chris Davisnek azonban ellent kell mondjak, amikor azt mondja, hogy a cannabis sohasem okozott, sohasem okozta még emberek halálát, illetve sajnos ugye tapasztaltam, hogy tudományosan ugyan még nem bizonyított, de azért van összefüggés a súlyos pszichiátriai megbetegedések, valamint a cannabis fogyasztás között, a, megoszlanak ebben a tekintetben a szakvélemények, hogy a pszichiátriai megbetegedés a kiváltó oka a kanabiszfogyasztásnak, vagy fordítva, de mindenképpen egy problémát jelent ez. Ugyanakkor ma nem erről van szó, ugye, hanem az alkoholfogyasztásról. Tegnap egy nagyon intenzív vitát folytattunk a néppárti munkacsoportban, és egyértelműen olyan kollégák, akik ma nincsenek itt, arra hívták fel a figyelmemet, hogy a szubszidiaritás elvét is szem előtt kell tartanunk a különböző hagyományokat a tagállamokban. És ezért arra kérnék mindenkit, hogy ne az alkohollal kapcsolatos stratégiáról beszéljünk, hiszen itt az alkohol az túlzott alkoholfogyasztásra vonatkozó stratégiáról van szó. Ugye ott van például a dohány amelyről két hét múlva fogjuk az új szabályozást elfogadni. Mindig azt vetik a szemünkre, hogy mindent szabályozunk, aztán legközelebb majd az alkoholt próbáljuk teljesen visszaszorítani, holott ez az egyetlen olyan termék, amelynek a túlzott fogyasztása a, aminek a mértékletes fogyasztása is egészségügyi problémákat idéz elő. Az alkohol esetében ugye nem erről van szó, elmondta kollégám is, hogy nők és férfiak esetében más fajta hatást vált ki, de hogyha például az ember heti öt pohár bort fogyaszt, akkor ez még akár meg is hosszabbíthatja a várható élettartamot, tehát itt arról van most szó, hogy a túlzott alkoholfogyasztást, az alkoholfogyasztásra kapcsolatos visszaélést küzdjük le a megfelelő eszközökkel. Arról is vitáztunk, és itt a néppárt még nem alakította ki a végleges álláspontját, hogy mi történjék a címkézéssel. Ugye az élelmiszerek címkézése kérdésében egy kompromisszumot alakítottunk ki, ennek vizsgálata még folytatódik. Ugye elhangzott az, hogy egy eh, bor üveg, egy palack boron, ugye lehet, hogy nem eh, lenne megfelelő egy ilyen címke elhelyezése, de valamilyen módon utalnunk kellene arra, hogy az alkohol is tartalmaz kalóriát, és eh, egyébként nagyon határozottan támogatom, hogy vegyük át a francia javaslatot, amelyet ott már alkalmaznak, nevezetesen, hogy utalnak arra a veszélyre, hogy mi történik, ha terhes nők alkoholt fogyasztanak. A magzat károsodás az alkoholfogyasztás miatt rendkívül egyértelmű, és úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben európai szinten is kellő címkék formájában felhívhatjuk erre a figyelmet, mert ez közismert. Köszönöm. Köszönöm szépen Péter Lize szavait. Szósza asszony. A következő. Köszönöm szépen. Üdvözlöm én is ezt a állásfoglalás területet, és jó részt egyetértek a jelentéstevő szavaival. Jól tudjuk mindannyian, hogy az alkohol, a dohány és a kábítószer az a három gonoszság, amely a, nem csak a családokkal hihetét fenyegeti, hanem a társadalom egészét és a gazdaságot is. Hallottuk, hogy az alkoholfogyasztás növekedett az elmúlt évek során, és ez nyilvánvalóan összefügg a válság hatásával. Ha az adatok helyén valóak, állóak, akkor bizony joggal mondható, hogy kb. 60 krónikus betegséggel függ össze, és az alkoholfogyasztás 160 milliárd eurót költünk Európában ezen betegségek elleni harcra. 9 millió gyerek él olyan családban, amely családokra hatása van az alkohol túlfogyasztás. Ideje, van, ideje, hogy lépjünk. Ezért kell felkérjük a bizottságot, hogy fogadjon el cselekvési tervet a lehető leghamarabb, és aztról is meg vagyok győződve, hogy ez javítható az állásfoglalás a módosítók révén. Mindannyian jól tudják, hogy a tagállamok hatáskörébe esnek ezek a kérdések, és az adott országban az alkoholfogyasztási szokások összefüggenek a nemzeti kultúrával. Ugye három alkohol van Európában, a, a déli, a mediterrán e, borövezet, a sörövezet Közép-Európában és a töményövezet Északon. Hát ez a három övezet is jelzi a, a különféle tradíciókat, de mutatja azt is, mennyire veszélyes lehet a helyzet. Egy cselekvési terv kell tehát segítséget nyújtson a tagállamoknak, Ugyanakkor nem szabad azt gondolnunk, hogy mi mindent előírhatunk európai szinten, és ezt a tagállamok azt végre tudják hajtani. Egyetértek abban, hogy a stratégiát felül kell vizsgálni időről időre, és ö, saját hozzájárulásokkal kell kiegészíteni. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, a szót. Tökéletes ez az állásfoglalás, amiről folyik most a vita. Ha Európai Uniós szabályozás születik az egészségügy témájában a túlzott alkoholfogyasztás miatt. A bizottságnak minél előbb egy, alkohol, egy alkohol kapcsolatos akciótervet kellene ö, elkészítenie, mert rendkívül sok betegség oka a túlzott alkoholfogyasztás, és nyilván ennek egyértelműen szociális költségei vonzata is van. Szükség van először is az információra, és elsősorban a fiatalokat megcélozva, hiszen ők azok, akik túlzásra viszik az alkoholfogyasztást, és ennek katasztrofális következményei vannak. Nyilván a terhes nők esetében hasonló ö, ö, negatív hatása van az alkoholfogyasztásnak. Ezen kívül a tagállamokkal kell összefogni, ahogyan ezt már mondták a kollégák is, hiszen a túlzott alkoholfogyasztás szociális probléma minden tagállamban. Mindazonáltal. Szeretném elmondani, hogy véleményem szerint, és talán az előttem szóló szerint is, Nem csak tiltásban kellene kimerülnie a fellépésünknek, hanem kiegyensúlyozott alkoholfogyasztásra kellene koncentrálni. Nagyon sok tudományos kutatás mutatott már rá arra, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás, mint például a vörösbor fogyasztása, a kiegyensúlyozott megfelelő táplálkozás része a mediterrán térségben. Úgyhogy ebben az irányban fogok módosítani indítványokat benyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Karl-Heinz Florenz. Természetesen én is egyetértek mindazon aggodalmakkal, amelyeket megfogalmaztunk az alkoholra kapcsolatban. Péter Líza ezeket kiftűnően fejtette ki, ezeket nem is szeretném megkérdőjelezni. De, tisztelt kollégák, Európában kell egyáltalán nekünk mindent szabályoznunk? Miután ugye a dohány kapcsán mindent szabályoztunk, ami persze más, de most uh, ugyanezt el kell kezdenünk a borral is, mert hogyha ezt a választópolgárok előtt fejtjük ki, akkor szeretném hallani, hogy ezt hogyan teszik önök meg. Mit tehet Európa jobban, mint Róma, Helsinki, Berlin vagy bármelyik más főváros? És szeretném tudni még azt is, talán azért, mert én vagyok a legidősebb, és ezért tarthatok ilyen szónoklatot, de hát a szülőknek nincs felelősségük ebben a kérdésben. Nekünk kell előírnünk, hogy mit szabad és mit nem. Én igazából a szülőket nem szeretném felmenteni a felelősség alól. Nekem is vannak gyermekeim, de hát ettől még nekik is el kell magyaráznom a dolgokat vannak komoly aggájaim, hogyha most megbízzuk az Európai Bizottságot, akkor gyakorlatilag már nem mindent az Európai Bizottságra bízunk, úgyhogy komoly kételjeim vannak, és a tagállamokat nem szeretném felmenteni a felelősség alól. Richard Zéber. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, fontos, hogy ne fekete-fehéren lássuk ezt a témát, az alkohol egyrészt legális drognak tekinthető, ugyanakkor minden országban más és más, más társadalomban más és más módon kell eljárni vele, más hagyományok és más tapasztalatok vannak. Az alkoholfogyasztás az 1900-es években rendkívül magas volt, ahogy a svéd kollega mondotta, aztán csökkent, ám ugyanez a svéd modell nem alkalmazható Görögországra vagy Olaszországra, a teljesen mások az iszállítási szokások és hagyományok. Nagy különbség vannak, tehát Európában ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Kál, Heinz Follerenzel is teljesen egyetértek. Nem szabad Európában azt a hibát elkövetnünk, hogy egyfajta alkó stratégiát tervezzünk meg európai szinten. Ugyanakkor van értelme annak, hogy egymással eszmét cseréljünk e vitában, és megvizsgáljuk azt, milyen tapasztalataink, tanulságaink vannak közösen, mi vonható le, és hogyan lehet a visszaéléssel szemben felelni. A visszaélés mondjuk Ausztriában más jelent, mint Angliában vagy Svédországban, mert az alkoholfogyasztási szokások teljesen mások. Hogyha az átlagértékeket megnézzük egyes tagállamokban, az is nagyon különbözik em egyes tagállamokban. Nagyon keményen, brutálisan isznak a hétvégén, még más országokban fel, eloszlik ez a mennyiség a hét napjain. Aztán, hogy férfiak, vagy nők, vagy fiatalok isznak-e többet, ez megint különbözik. Itt az átlag értékek félrevezethetnek bennünket. A célunk az kell legyen, hogy európai szinten gondolkozunk el afelől, hogyan lehet a visszaélést ellen fellépni. Mit tehetnek a tagállamok, hogyan járulhatnak hozzá ehhez, hogyan lehet európai szinten valamit tenni. Stratégiai hiba volna, éppen most a választások előtt az európai, Európa ellenesek késébe szaladni, aki azt mondják, hogy na, először a dohány, most meg az alkoholt akarják leszabályozni Európából. Tehát vegyük figyelembe a tagállamok hatáskörét. Azt meg lehet vitatni, hogy egyes célcsoportok visszaélését hogyan lehet megakadályozni a fiatalság körében érzékelhető a probléma a hazámban is. Nagyon-nagyon fiatal fiúcskák és lánykák hétvégén mértéktelenül isznak, nem élvezik az alkohol, nem az alkohol élvezetről van szó, hanem az, az eszméletlenség iszák magukat, ez a cél. Itt valamit tenni kell. Hogy ez felvilágosítás, vagy, vagy mi, arról meg kell, meg, végig kell gondoljuk, ha egy 13 éves hétvégén a kórházban köt ki, úgy leissza magát, akkor valamit tenni kell nyilvánvalóan. Tehát a fiatalság kell egy egyik súlypontja a rotaginál. Aztán Péter Éze beszélt a terhes anyákról. A terhes asszony, ha iszik, a, a, a magzat sérül itt is felvilágosításra van szükség, munkára van szükség, a jogalkottára kötelezettségeket ró. Aztán a közlekedés. Ausztriában adott tapasztalat, hogy kemény büntetéssel élünk az ittas vezetés ellen, ez szélrevezetőnek bizonyult, lehet, hogy más teremben is el kell gondolkozni erről, a zéró tolerancia politikája lehet, hogy idővel hatásos lehet. Végül pedig a címkézés bizonyos kivételekkel működhet, de az emberek sokszor tudatosan táplálkoznak, és ahhoz ez egy pohár bor, vagy pohár sör, vagy akár egy üvegbor hozzatartozik a tudatos táplálkozáshoz, ám legyen, ám tudni kell, mennyi kalória van a borban például, az italban. Ez az információ fontos lehet. Itt Európa felveheti a, a, a fonalat, és hosszú távon lehet, hogy helyén való, hogyha a tagállamokat erre figyelmeztetjük. Köszönöm szépen, Kriszti Schaldemose. Øh, Köszönöm. Szeretném jelezni, hogy támogatom ezt az állásfoglást, és azt, hogy szükségünk van európai szinten egy stratégiára. Kezdhetjük ugye a kis részletekkel, az apró részletekkel. Emlékezzünk arra, hogy van egy egységes piac az alkohol esetében is. Folyik a határon átnyúló kereskedelem az alkohol termékeknél is, éppen ezért jó ötlet egy közös definíció, definiálnunk kell, hogy mi minősül egy alkohol egységnek, és egységesebb címkézésre is szükségünk van Európa szerte. Ami pedig azt illeti, hogy mennyi kalória van egy üveg borban vagy sörben. Ezt a gondolatot is támogatom, érdemes ezt megvitatnunk. Nem hiszem, hogy ez az euroszkeptikusok ma már hajtja a vizet, hanem ez azt jelenti egész egyszerűen, hogy mivel egységes piacunk van, kellenek egységes szabályozások. Köszönöm, hogy az elnök most éppen egy látogatói csoport érkezik. Mario Pirillo körzetéből Köszöntöm Önöket itt eh, a szakbizottságban. Buongiorno. Sie, Sie haben es, glaube ich, aufgesetzt. Gut. Wir kommen jetzt azt hiszem, hogy megértették. Rendben, most a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Ki az, aki szeretne a bizottság részéről hozzászólni ehhez? Parancsoljon. A first... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a szakbizottság munkáját, hogy beterjesztették ezt az állásfoglási indítványt. A képviselők némelyike megemlítette hatalmas gondot okoz az alkohol okozta károsodás Európában. És ebből nincs kérdés, erről el kell gondolkoznunk. Ezért üdvözöljük a parlament támogatását e szakpolitika létrehozása tekintetében. Számomra az is fontos, hogy megemlítsük, milyen fontos szerepet játszik szerepet játszanak a tagállamok a stratégia végrehajtásában eddig is jelentős szerepet játszottak. A vitából ez hiányzott, mint a megfeledkeztek volna erről. Maga stratégia hozta létre a Nemzeti Alkoholpolitikával foglalkozó bizottság létrehozását, ahol a tagállamok évek óta rendszeresen összeülnek, megbeszélik gyakorlataikat, tapasztalataikat, ötleteiket, javaslataikat, és új vitát kezdeményeznek. Nagyon fontos fórum ez, nagyon fontos eszköz. És a jelenlegi stratégiában, meg a jövőbeli stratégiákban is, ha lesznek ilyenek, figyelembe kell venni ezt a bizottságot. Fontos az is megemlíteni szerintem, hogy ez a tagállamok közötti bizottság éppen most dolgozik egy cselekvési terven, amely egy konkrét területre koncentrál, nevezetesen a beach drinking, ez a mértéktelen alkoholfogyasztás vagy kómaivás témájára. Persze ez nem kizárólagos megközelítés, hanem közös cselekvést irányoz elő a tagállamok körében, a különféle területeket meghatározva, ahol közösen tudnak cselekvéseket elindítani. Nagyon fontos ez a fórum tehát. Köszönet még egyszer az állásfoglalási indítványért, támogatja a bővülő stratégiák kialakítását is, és jó alapot kínál szerintem arra is, hogy elkezdjük a vitát a, a tagállamokkal a Nemzeti Hatóságok Bizottságában, hogy a a stratégia alapjait is kidolgozhassuk, keretét is kidolgozhassuk. Köszönöm szépen. Na most megzabaláztam magam az előbb, ám most ködözöm Mario Pirillo csoportját az Európai Parlamentben, akik a tolmácsolásban hallhatják olaszul is az üdvözlet üdvözlő szavaimat. Egy második csoport jött be, ezért mondom a másodszor is most az üdvözletemet el. Most ezzel lezártuk a vitát. Most el kell fogadjuk a szóbeli kérdést. Ki van mellette, a szóbeli kérdés mellett? Péter Lize nincs mellette? de mégis ellene tartózkodó elfogadtuk ezzel a szóbeli kérdést. A módosítók benyújtásának határideje február 17-e. Március 6-án fogunk szavazni, itt a szakbizottságban, majd pedig az áprilisi plenárison kerül terítékre. Mint majdnem minden egyébként oda torlódik a nanoanyagok témája, 8. naprendi pontunk, ahol Schlüter kollégám kapja meg a szót. Parancsolj! Uh, thank you Köszönöm a szót. Nagyon örülök, hogy ezt ma megtárgyalhatjuk, mint témát. Nagyon sok kollégával együtt úgy gondoljuk a bizottsági javaslat és a felhatalmazáson alapuló jogi aktus vonatkozásában, hogy jó, jó, legyen a címkén az adalék anyagok összetétele. De az újak legyenek csak, nem azok, amelyek már régóta piacon vannak, és most már új alkalmazás szerint használjuk őket. Nos, ha visszatekintünk arra, hogy a nanotermékek esetében való címkezés, vonatkozás, címkezés vonatkozásában mi volt a helyzet az Európai Parlamentben, 2009-ben készítettem egy jelentést, és minden politikai ö, csoport úgy gondolta, hogy jó ötlet. Ott volt a ö, biokozmetikumok kérdése, de nem egészen ugyanaz volt a helyzet, mert ott azt mondtuk, csak akkor, hogyha új vegyi anyagról van szó, és nanoanyagról, akkor legyen a címkén. Abban az időben nyilvánvaló volt, hogy ez mindegyikre vonatkozott, de ezért tiltakozunk most, mert mindannyian úgy gondoltuk, hogy és a tanácsal is ebben egyeztünk meg, és a tárgyások során senki nem említette azt, hogy ha régi adalékanyagokról van szó, akkor azt nem kell a címkén feltüntetni, ezt senki nem említette meg a tárgyások során. Mindannyian úgy gondoltuk, hogy minden nanoanyagot fel kell tüntetni címként. Úgyhogy ez a fő alapja a tiltakozásnak. A másik pedig az, hogyha megnézzük a tanulmányt, akkor azt mondják, hogy 0,5%-tól, de most olvastam egy új cikket, ami arról szól, hogy új módszer segítségével lehet a nanoanyagokat megtalálni, ez még olcsóbb is és hatékonyabb is, mint a korábbiak voltak. De ha 50%-ban határozzuk meg ezt az értéket, ez nagyon furcsa. A címkézés célja nem az, hogy kockázatokat állapítsunk meg, hanem hogy tájékoztassuk a fogyasztót és hogyha valamilyen nano anyag szándékosan került egy anyagba, akkor azt el kell mondani. Ebből a szempontból 50% tényleg nem a helyes határérték. Ha például 10%-ról beszélnénk, ahogy ezt EFSA is említette, akkor sokkal több ilyen terméket érintene ez. Nehéz ezt mérni? Nem. Sokba kerül? Nem. Lehetetlen ellenőrizni? Nem. Úgyhogy semmi szakmai oka nincs annak, hogy 50% legyen ez az érték. A 0,15% és az 50% közötti döntés politikai jellegű, nem szakmai. Úgyhogy a talán logikus kompromisszum, amelyben minden kormány és a parlament is beleegyezhet. Persze lehet alacsonyabb érték is ez, de a 10% legalábbis lefedni a többségét azon termékeknek, amelyeket megcéloztunk. Tehát ezen a két ala, alapon tiltakozunk, és azt hiszem többet nem is kell mondanom, mert nagyon sok frakció támogat minket. Köszönöm. Frederik Ries. Köszönöm, elnök úr, a szót. Én is aláírtam ezt az állásfoglalás indítványt a liberálisok részéről. Csak két rövid megjegyzésem lenne. Köszönet kárs Sliternek, hogy ismételten felvetette ezt a nagyon fontos kérdést, és jelezni szeretném azt is, illetve a múlt héten csütörtökön nagyon sokan támogattuk azt, hogy minden fajta hústermék eredetéről megint csak tájékoztatni kell a címkén. Nos, a globális kérdés a címkézés vonatkozásában nagyon fontos, és ennek átláthatósága az európai állampolgárok részéről. Úgyhogy nagyon fontos ez a téma. Két dolgot szeretnék itt kiemelni az információhoz való jog, a fogyasztó információhoz való jogának tiszteletben tartása. Nagyon sokat dolgoztunk ezen, úgyhogy semmi oka annak, hogy derogációt élvezenek az adalékanyagok itt. A G preambulum bekezdés ezt egyértelműen feltünteti, mert hogyha a lényeget vennénk ki ebből a törvényből, az ellenkezőképpen ö, hozna eredményt, ugye az adalékanyagokra is kell, hogy ez vonatkozzon, az iparág érvelhet azzal, hogy nincsen semmiféle nanoanyag benne, úgyhogy nincs gond. Nem. Pontosan azért, mert teljes a köd, a nanoanyagok felhasználása, vagy nem felhasználása tekintetében az élelmiszerekben, ezért van szükség az átláthatóságra. Kárl is utalt az kozmetikumokra például, én magam is készítettem egy jelentést, és rendkívül ragaszkodtunk a nanoanyagokhoz ebben az esetben is, úgyhogy semmi értelme annak, hogy most visszalépjünk. Aztán van még két másik fontos oka is, hogy miért 50 és miért nem 10 amit az EFSA is javasol. Nem igazán értem, mert semmiféle szakmai nehézségben nem ütközik ez. Inkább azt hiszem, hogy politikai oka van ennek, úgyhogy reméljük a józanész mellettünk lesz. Köszönöm. Köszönöm, Zsuldané. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nehéz állásfoglalás eh, ez végső soron, mert különféle témafonalak öt szövődnek össze benne, úgyhogy egyes dolgokat lehet támogatni, de nem minden talán részemről. A frakcióm nem támogatta az egészet, mert nem, kérdeztek, nem is kérdeztek meg bennünket erről. Maga a kérdés számunkra abban áll, hogyha megnézem az 50%-os küszöb elleni érveket, beleértve a bizottság definícióját, akkor ez egy kicsit félrevezető lehet. A referencia, miszerint az 50%-ot alkalmaznák, a biztonság érdekében történne. Nem az élelmiszer címkézés keretében történt az utalás, pedig legyünk-e fölül, lássuk ezt világosan, ugyanakkor a fogyasztó sajtó a nanoanyagokról, nem a biztonság vagy a hatásosság kérdésével kapcsolatban legyünk ebben megint csak világosak. Szerintem a generikus de definíció nem hozna semmiféle pót plusz információt a fogyasztó számára. Ezen túl úgy tájékoztattak, és persze mindenki máshol tájékozódik, Igyekeztem azonban összevetni egyes forrásokat, megerősítve egymással ezeket. Szerint úgy tájékozottam, hogy a tesztelés nem lehet százalékosan pontosítani. Tehát csak azért valahol szerepel az a kifejezés, az információ hiányában azt javasoljuk, áll a szövegben valahol, csak akkor van ennek értelme, hogyha tesztelni lehet, ellenőrizni lehet, 10-20-30 százalék, 40 százalék, 50 százalék a tartalom. Ahogy én látom, jelenleg nincs erre vonatkozó tesztelési eljárás. Tehát ha azt követeljük meg, hogy ezt, ezeket a számokat címkézzék, az egy kicsit előreugrás volna, hiszen nem történik ilyen teszt. Aztán a létező élelmiszer kiegészítőkre való utalás a bizottság anyagában. Van itt egyfajta észszerűségi szempont, belátom, hogyha mint fogyasztó azt keresném, hogy mondjuk a, a kedvenc műzdem, amit tíz év fogyasztok, abban egy, arról egy új definíció, hozzáadott anyag definíció bukkanna föl, mit mondaná ez nekem fogyasztónak? Vajon lehet, hogy szükségtelen agályokat okozna nekem, mint fogyasztónak, hogy hirtelen újra definiálnák a hozzáadott anyagokat a műzlimben. Van ebben valami logika, de van Stüter úr pozíciójában is logika, de nem ez áll a szabályozásban. Arra hajlanék, hogy támogassam az állásfoglalás ezen részét, ám az egészet nem tudom támogatni, ezért frakcióm ellene fog szavazni. Vielen Dank, Chris Davis. Köszönöm szépen, Chris Davis. Röviden, elnök úr, aznak alapján, amit Julie Görling elmondott, azért más az álláspontom, mert támogatnám ezt a kifogást. Szerintem kellene, hogy legyen egyfajta címkézés elvi alapon, de ami a küszöbértékeket illeti, kérdés ugye, hogy mi a mm, pragmatikus, mi a realisztikus, mi, mi az, ami kivitelezhető. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm. So, dann habe ich es falsch verstanden. Akkor lehet, hogy ezt most félreértettem. Még egyszer Krisztel Schaldemose, és utána a bizottságnak. Igen, mert ő a szocialisták koordinátora nevében szeretném jelezni, hogy támogatjuk ezt az állásfoglalást és a kifogást azon okok alapján, amelyeket Karl Schlüter is elmondott, és szeretnénk tudni a bizottságtól, hogy miért egy másik küszöbértéket javasoltak, mint amit az EFSA javasolt. Szeretném tudni, melyek voltak az indokaik. Mindenesetre támogatjuk ezt az anyagot. Köszönöm. Köszönöm, és most jön a bizottság. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Az igazgatómat képviselem, mint ma reggel, ma délelőtt, és angolul szeretnék válaszolni. Két pont tehát foglalt összes Luther úr, mint kulcs fontosságú elemért az állásfoglalásnak, a, a hozzáadott anyagok kivételét és a értékeket. Következő. Illetve a derogációval kapcsolatban, amelyet egyes kiegészítő anyagokkal kapcsolatban delegált jogi keretében tennénk, ez nem egy általános tiltása az összes additívának csak az zárnánk ki azokat az kiegészítőket, amelyek rajta vannak az uniós listán, de nem zárnánk ki minden új additívát, vagy olyan új terméket, amely a termelési folyamatban repel. Ezeket nem fedi le ez az anyag. Aláhúznám példaként hogy a, a instant kávéban 1946 óta szilika párlat is van. Annak érdekében jelölik ezt, hogy, hogy ne keverjék össze a fogyasztókat, egyes anyagokat nanoként jelöltek, és ez félrevezetheti a fogyasztót, aki azt gondolhatja, hogy változás állt be a termék, az által fogyasztott termék összetételeben, holott nem változott ez, hanem már régóta ugyanez a termék, csak másképpen címkézik. Így módon a fogyasztó nem tudna informált döntést hozni, hiszen egy téves, téveszme alapján áll a, a, a döntése ezért a definícióban való tisztázás a szabályozás céljai alapján az kell legyen, hogy értelmes tájékoztatást adunk a fogyasztónak, és ne vezessük félre őt. Ami pedig a küszöbértéket illeti, az 50 os küszöb konzisztensen nano anyagok meghatározásával és a 2011-es vonatkozó szabályban foglaltak az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal. 2012-ben tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az 50%-nál alacsonyabb küszöbérték a nanomanyagok biztonsági mérlekeli értékelése kapcsán elképzelhető lehet. Ami azon küszöbértékeket illeti, amelyek a közös kutatási központunkkal összefüggésben kerültek megállapításra, és a tőlük kapott anyagban található értékek alapján a 10%-kal nem lennénk ellene, hogyha betartható. Ám a közös kutatási központok kapott tanács alapján úgy látjuk, hogy jelenleg az 50% alatti küszöbérték nem betartható, nem realizálható. Ez azt jelenti jelenleg, a mostani elemzési módszertanok, tesztelési módszertanok a nanoanyagok tekintetében nem megbízhatóak. Nem mérnek 50%-nál alacsonyabb értékeket megbízható módon az élelmiszeranyagokban. Ez a tudományos vélemény tehát, amit a a Joint Research Center-től kaptunk ebben a témában. Ahogy mondottam, nem vagyunk ellene annak, hogy 50% alatti küszöbértéket határozzunk meg, akár 10% ellen sem vagyunk, és a delegált jogi aktus preambulának 13. pontjában kimondjuk, hogy az alacsonyabb küszöbértéket a jövőbeli tudományos fejlődés fényében meg lehet gondolni majd kvantifikációs módszertanok fényében azt is ki kell mondjuk, hogy nem lehet összekeverni a címkézési aspektusokat a biztonsági aspektusokkal. A bizottság független attól, hogy mi lesz a küszöbérték, 10 vagy 50 százalék, ettől függetlenül a biztonságot az EFSA-nak kell garantálnia, és a vonatkozó jogszabály a kiegészítő anyagokra és az új élelmiszeranyagokra vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, szabályozzák ezt. Nem lehet engedélyezni egy terméket, ha nem biztonságos. Ez a garancia függetlenül a, a nano értékek küszöbb jelzésétől. Végül, tehát a bizottság úgy gondolja, hogy nem lépünk túl hatáskörünkön a delegált jogi aktusok alkalmazásával, és ez a jogszabály nem csökkenti az élelmiszerbiztonságot vagy a fogyasztóvédelem szintjét. Köszönöm. Mindenk. Köszönöm szépen. Chris Davis, Mark Kyle Schlöter. Köszönöm az Európai Bizottságnak megerősítették, ugye, hogy a fogyasztó védelmet biztosítják, a termékek biztonsága is szavatolt, és egy 15% alatti küszöb nem végrehajtható. Ugye folyik itt a vita, nincs még végleges álláspontom ebben a kérdésben, de azt gondolom, hogy olyan jogszabályt, amely nem végrehajtható, nem lenne szabad vég elfogadnunk, mert nem tudom, hogy a bizottság erre hogy reagál. Kár Schlüter. Well, uh... Nos, most már biztos vagyok benne, hogy mit értenek az alatt, hogy a kivétel csak erre a listára vonatkozik. Ez pedig az uniós lista. Ez elég hosszú. És amikor azt mondják, hogy ha változtatnak a formán, ha az e egy hét egyről beszélünk, vagy a, az 551-től az 559-ig terjedő elket, vagy a, vagy a magnéziumoxidot, az E57-et, akkor gyakorlatilag, ha valaki már nanoanyagot használ, akkor az nem kerül címkézésre. Viszont a jövőben használandó, igen. Hogy lehet íz, ez így verseny semleges? Ezt nem igazán értem. Szerintem ennek nincs értelme. Hogyha nanonyagról van szó, úgy kell címkézni. Nem lehet különbséget tenni. És hát, hogy egy termékben nanoanyag volt, egy másikban nem. De aztán utána ez a két termék változtat a, a címkézésén de ugyanakkor ugyanaz a vegyi anyag található benne, csak nem éppen nano anyagformában. Nem értem a logikát. Most a legegyszerűbb megoldás az lenne, hogy nano vagy nem nano. Aztán, hogy mérhető, megtalálható, kötelező jellegű. Három héttel ezelőtt említettem, hogy egy új módszerről olvastam, amelynek segítségével ez lehetséges, de még az EFSA is megírta a véleményét erről. Igen, nehéz a nanoanyagoknak a mennyiségét megállapítani, mert nem igazán tudjuk annak a százalékos értékét, hogy az adalékanyag milyen mennyiségben van jelen. De az eredeti terméket ellenőrizni lehet, úgyhogy elég csak a jelenlétre erre rámutatni egy adott anyagnak, és hogyha a küszöbérték alatt van, akkor a vegyi anyagot kell megkeresni ebben a termékben. Úgyhogy meg lehet találni végül is a végtermékben, vagy meg kell vizsgálni, hogy milyen vegyi anyagokat válasz, vásárol ez az adott cég az élelmiszer előállítására. Úgyhogy az adott esetben 10% vagy 50% esetében ugyanaz a probléma, jobb legy a 10%, mert akkor megvan a megfelelő információ, amikor szándékos anyaghasználatról van szó. Értem most már, hogy mit szeretnének elérni, de a logikát nem követem. Köszönöm. Köszönöm. Még egyszer a bizottság következik. Az utolsó észrevételére térnék, ugye a küszöbértékről beszélt. Csak megismételni tudom, amit már elmondtunk. A közös kutatóközponttal konzultáltunk, és a jelenlegi állás szerint nincsenek megbízható technikai módszerek, amelyek alapján megmérhető és következésképpen végrehajtható olyan jogalkotás, amely a nanorészecskéket felismerné a végtermékben, a feldolgozott élelmiszerben, ugye itt vegyi anyagokról van szó, de egy olyan élelmiszer termék, amelynek összetétele bonyolult, ezt nehéz elemezni és nehéz értékelni a nanorészecskék tartalmát, úgyhogy csak a szakértők, a laboratóriumi szakértők véleményére szorítkozhatok. 15% alatt nem mérhető jelenleg ezen részecskék aránya. Ugye nem ellenezzük az alacsonyabb küszöböt, az egyik preambulum bekezdés is leszögezi, hogy amint vannak új fejlemények, új kifinomultabb tudományos módszerek, a laboratóriumok erre képesek, akkor készek vagyunk arra, hogy változtatunk ezen a ponton, de a dolgok jelenlegi állása szerint ez nem lehetséges. A másik észrevétele pedig, ugye utalt az egész uniós listára. Valóban több mint 700 adalékanyag van ezen a listán, de ezek közül nem mindegyik van jelen nanorészecskeként. Ugyanakkor a szilikon dioxid, a magnéziumoxid, a példák, amiket említett, az összes jelenleg létező adalékanyag átértékelése folyik az EFSA-nál. És ezen átértékelés során az EFSA azt is megnézi, hogy melyek a az esetleges nanorészecskék biztonsági vonatkozásai ezen adalékanyagokban. És ha ez az átértékelés, ha ez a felülvizsgálat megerősíti, hogy bizonyos százalékarány egészségügyi kockázatot jelenteni, akkor nyilván nem engedélyeznénk ezen anyagokat. De a jelenlegi adalék anyagok, azokat, amelyeket említett, ezek egy biztonsági átértékelés tárgyát képezik, engedélyezzük ezeket, amennyiben lehetséges. Ha egy termelő egy új szirikondioxidot állít elő, amely tartalmaz magas arányú nanorészecskét, akkor azt nem tekintenénk létező adalékanyagnak, hanem a derogáció, amelyet a delegált jogi aktusban kilátásba helyeztünk, nem kerülne alkalmazásra, mert ez a szilikoндioxid, ez egy teljesen új adalékanyagnak minősülne, és ahogyan említettem, ez nem esne a derogáció hatája alá, hanem Amennyiben az EFSA biztonságértékelése pozitív kimenetelű, ezt nano részecskeként kellene címkézni. Tehát ez az adalék anyag egy új E számozást kapna, és zárójelbe kellene tenni azt azt hogy nano. De amennyiben ez egy jelenleg létező adalékanyag, a derogáció alkalmazásra kerülne, és a címkézés nem lenne kötelező. Jó, akkor ezzel végére értünk a vitának. Szavazni ma délután fogunk. És ezzel, tehát mint mondottam, lezártuk a téma vitáját. Ha ma jóvá hagyjuk a témát, akkor a februári második plenárison kerül majd napirendre. Január 28-án írodott egy tudományos cikk, ahol sokkal kisebb koncentrációk mérhetőségéről szól a szakirodalom. Talán vegyük figyelembe ezt a szakcikket is. Lehet, hogy az AFSZA még nem olvasta. Jó, ezzel lezártuk. a koordinátorok 3 óra 30-tól 5 óráig üléseznek. 17 órától pedig szavazni fogunk. Erről a témáról és másokról is. Kellemes ebédi szünetet kívánok Önöknek!